il primo punto dell'ordine del giorno reca la dichiarazione del vicepresidente del Az első napirendi, napirendi pontunk a bizottság fő képviselőjének beszéde a Libiában uralkodó helyzetről, úgyhogy meg is adnám rögtön a szót Dordzselevics miniszter úrnak. Szanowna Elnök asszony, tisztelt képviselők! Én Catherine Ashton főképviselő asszonyt képviselem ma délután, ugyanis éppen a közel-keleten tesz ma látogatást, hogy előkészítse a jövő heti ENSZ közgyűlést. Úgyhogy a nevében szólok most, és majd jelzem neki a vita eredményét. Nagyon fontos, hogy megfelelő jelzés alakuljon ki a vita alapján. Mindannyian részt vettünk a nemzetközi közösség más tagjaival együtt, hogy Libiában segítsünk, és mint ahogy tudják, az első európai miniszter, a lengyel miniszter volt, aki Bengáziban látogatást tett májusban. Több mint hét hónapja kezdődött a forradalom Líbiában, és ez alatt az idő alatt rendkívüli bátorságot és határozottságot tanúsítottak a libiai emberek. Az EU folyamatosan támogatásáról tanúsította a az ott élőket a demokrácia, az igazságoság és a szabadság védelme érdekében. A tevékenységünk három területre irányult, a politikai és diplomáciai területre, a közvetlen segélynyújtásra, illetve Líbia megsegítésére a konfliktus követő időszakban március 11-én egy rendkívüli európai tanács ülésezett, ahol is az EU egyértelmű üzenetet fogalmazott meg a rezsim felé, miszerint az erőszakot azonnal be kell szüntetni, és Gaddafinak távoznia kell. Azóta az EU egy sor korlátozó intézkedést fogadott el annak érdekében, hogy sem pénz, sem fegyverek ne jussanak el a rezsimhez. Gaddafi azóta elmenekült Tripoliból, illetve sok követője is, és most fokozatos lépéseket kell tenni a szankciók megszüntetésére. Az EU kulcsfontosságú szerepet játszott a különböző nemzetközi kezdeményezések területén a konfliktus megoldása érdekében. A főképviselő asszony a különböző nemzetközi üléseken, a Libiával foglalkozó kontaktcsoport ülésein vett részt, illetve a Kairó csoport ülésein, és az EU továbbra is energikusan képviseltette magát a szeptember 1-i Párizsi Libia barátai csoport ülésén. Mi komoly aggájjal figyeltük Misra, Misrata ostromát, illetve a Tripoli utcáin zajló erőszakos eseményeket, illetve a menekült áradatot Líbiából a szomszédos Tunézia, illetve Egyiptom irányába. Komoly és gyors segítséget is igyekeztünk nyújtani. A krízis megkezdete óta 152 millió euró humanitárius segítséget nyújtottunk, illetve a DG Eco csapatokat küldött Bengáziba és a tunéziai, illetve az egyiptomi határra, valamint Tripoliba is augusztus 29-től és minden segítséget igyekszünk megadni a menekültek számára. Ez jelenti a háborúban megsebesültek segítését illetve a különböző humanitárius segélyek eljutatását a kezdeményezetteknek. Május elején a fő képviselő asszony, alelnök asszony meglátogatta a Bengázi EU irodát, ez az iroda lehetővé tette, hogy a Nemzeti Átmeneti Tanácssal közvetlen kapcsolatban legyünk, illetve koordináljuk az európai segítségnyújtást a helyszínen, valamint a Nemzeti Átmeneti Tanácssal közösen meghatároztuk azokat a területeket, ahol további segítségére lesz majd lehetőség, a civil társadalom megerősítése, a sajtószabadság és a kapacitás kiépítés. Nagyon gyorsan a rezsim összeomlott, és Gaddafi elmenekült. Gyakorlatilag megfosztották hatalmától, de változatlanul képes destabilizálni az országot, és fenyegeti a civil társadalmat az MTC és a Gaddafihoz közel álló közötti tárgyalásokat is komoly figyelemmel kísérjük. Itt most az átmenet időszaka kezdődik meg, és komoly kihívásokat jelent ez a stabilitás megteremtése, a közrend, a közszolgáltatások helyreállítása illetve a demokratikus átmenet megkezdése. Az elkövetkezendő hónapok döntő fontosságúak lesznek, és Líbiának komoly segítséget kell nyújtani az ezt követő időszakban. Nagyon fontos, hogy az ensz is és minden más nemzetközi partnerrel ezen a területen koordináljunk. Más eh, hasonló konfliktusokhoz hasonlóan a libiai hatóságoknak kellő forrásokra van szükségük, hogy az alapvető szolgáltatásokat helyre tudják állítani. Brüsszelben és New Yorkban is azon dolgozunk, hogy a befagyasztott libiai pénzeket minél előbb rendelkezésre bocsássák. Az ezzel közösen már Tripoliban megkezdtük a munkát, és felmérjük a legkritikusabb ágazatok közvetlen igényeit. A jó nemzetközi koordináció elengedhetetlen ahhoz, hogy ne alakuljanak ki párhuzamosságok, illetve hogy ne terheljük túl a libiai hatóságokat ebben a nagyon fontos átmeneti szakaszban. Fontos, hogy az első igényfelmérés alapján a feladatokat megosszuk a nemzetközi partnerekkel. Végezetül pedig, elnök úr és tisztelt képviselőként megköszönném a parlament által az elmúlt hónapokban nyújtott segítséget, az önök által elfogadott nyilatkozatok és konkrét lépések nagyon komoly segítséget nyújtottak abban, hogy Európa kialakítsa közös álláspontját, ami alapvetően fontos. Köszönöm szépen. Ministrora la parola. Köszönöm szépen, miniszter úr. Most pedig lépjünk tovább a frakciók szóvivőjéhez. Az Európai Néppárt nevében Szalafranka úr három percben. Biztos úr, hogyha figyelembe vesszük a hat hónapos határidőt, illetve hogy hat hónap alatt egy 42 éves diktatúrát meg lehetett dönteni, akkor ez viszonylagos siker. Hogyha ezt figyelembe vesszük, illetve ha figyelembe vesszük az emberi életek veszteségeit, illetve a szenvedéseket, illetve a sok generáción át folyó szenvedést, akkor óriási árat fizetett ez a nép a diktatúra megdöntéséért. A humanitárius segélyek ugye nagyon lényeges, illetve a, biz, a határok biztosítása, és ez egy átmeneti időszakot is feltételez, nagyon nehéz körülmények között biztosítandó, hogy az elkövetett bűnök nem maradnak büntetlenül a jelenlegi elnökség képviselője elmondta, és egyet is értek vele, hogy az, ENSZ, az Európai Unió, illetve a NATO összefüggésében, illetve a különböző tagállamok fellépésének köszönhetően Franciaországra és az Egyesült Királyságra gondolok elsősorban, illetve a libiai nép elkötelezettsége és bátorsága következtében meg lehetett szüntetni ezt a szörnyű rezsimet, de az Európai Unió bizonyos kezdeti bizonytalanságok után jól lépett fel és gyorsan. Ezért, miniszter úr, el kell mondanom, hogy ez a parlament volt az első fórum, elsősorban a liberális frakció, amely kérte, hogy az átmeneti kormányt, illetve tanácsot elismerjük, és az Európai Unió volt az első állam, amely elismerte az átmeneti kormányzatot, Bengáziban és Tripoliban létrehozott kormányzati szerveket, és nagyon fontos, hogy minél gyorsabban felvegyék az Európai Unió és a tagállamai a kapcsolatot hivatalosan a kormányzattal, és ezért a biztonsági tanástól kértük is az erre vonatkozó jóváhagyást. Biztos úr, elnök asszony, hölgyeim és uraim, megemlékeztünk a New Yorki terrortámadások tizedik évfordulójáról nemrégiben, és Európában nagyon fontos prioritások a terrorista elleni harcban, hogy a szabadságot és az önrendelkezést támogassuk Afrikában, az észak-afrikai országokban, az arab tavasz kapcsán, illetve a közel-keleten hozzájáruljunk az átmeneti folyamatok sikeréhez, és elkerüljük a fanatizmus fenyegetését. Köszönöm szépen, elnök asszony. Grazie. Köszönöm. Socialisti e democratici, l'onorevole Gomes per tre minuti. Gomes asszony, három percben. A libiai konfliktus a végéhez közeledik fontos, hogy 42 évnyi rettenetes diktatúra, fél évnyi forradalom után a libiai nép szabadságát hozza. Bengáziban nagyon ö, gyorsan elismerte az új tripolibeli hatalmat az Európai Unió, és az Enszen keresztül az előzött diktátor vagyonát is igyekeznek lefoglalni, és elősegítik a stabilizációt. A főképviselő, a külügyi szolgálat részéről az átmeneti időszakban segítséget nyújt Líbia számára, és koordinációt biztosít a tagállamok között, hogy következetes EU stratégiával tudjuk rendezni a helyzetet. Tiszteletben tartjuk a líbiai nép szuverenitását, önrendelkezését, és szeretnénk, hogyha az ENSZ is vállalná a koordinációs szerepet, hogy Líbia gazdasági fejlődését azután együtt segíthessük. A biztonság és a fejlődés a két prioritásunk Líbiában, és ennek keretében a lázadókat le kell fegyverezni, a rezsim ellen fegyvert fogókat segíteni kell a békés polgári életbe visszailleszkedni. A biztonsági területet meg kell újítani, valamint az alkotmányos és a választási rendszer reformjára lesz szükség a civil társadalom erősítése által. Az ideiglenes líbiai kormány sikere azon múlik, hogy mennyire tud rendet tartani az egyes tartományokban, és hogy az emberi jogok, az állampolgári jogok mennyiben érvényesülnek. A Katafi rezsim alatt szenvedők számára változást kell hozni, és sokukat azzal vádolják, hogy Katafi oldalán fogtak fegyvert és harcoltak egyszerűen a bőrszínük miatt. Az a reményünk, ahogy a tanács is fogalmazott, hogy egy mérsékelt muszlim ország alakul ki majd Líbiában. A jogállamiság mellett és az emberi jogok, különösen a nők jogai, illetve a bevándorlók jogai tiszteletben tartásával. El kell indítani egy megbékélési folyamatot a fiatalok, a nők részvételével, valamint az illetékes hatóságokkal és döntéshozó szervezetekkel. Sok esetben rossz politika vagy külpolitika jellemezte Líbiával való kapcsolatainkat, és azt se felejtjük, hogy Kathafitól több kormány vásárolt olajat, vagy adott el neki fegyvereket, és hozzájárult a kínzásokhoz is, Amerika számára elősegítve a keresett emberek kiadását. A földközi tenger térségében végre békét és az emberi méltóságot biztosítani kell. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az ALDE frakció nevében Ajland asszony két percben kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Kadafi rezsimje ugyan megbukott, de az ország szörnyű állapotban van a polgárháborút követően, és számos problémával néz szembe. A Nemzeti Átmeneti Tanács vállalta a feladatot, hogy egy liberális és szabad Libiát építsen fel, a, melynek keretei között a demokratikus értékeket mindenkinek tiszteletben kell tartania. Ez egy nehéz feladat, és nekünk is rendkívül fontos szerepünk van annak érdekében, hogy ez a törekvés sikeres legyen. A demokráciát mindenféleképpen ki kell építeni, minden eszközt el kell hárítani, ami ezt akadályozza. A szabad társadalom érdekében támogatnunk kell a liberális gazdaságot. A gazdasági fellendülés, újjáépítés alapvetően fontos, hogy visszafordíthatatlan legyen a demokratikus átalakulás. Éppen ezért az ALDE üdvözli a befagyasztott EU, illetve libiai források minél előbbi felszabadítását. Az EU és libiai Libia közötti kapcsolatok a szabad és liberális elveken kell, hogy nyugodjanak. A különböző ágazatoknak a libiai emberek javát kell, hogy szolgálja, és az olajkitermelés is a fel, az újjáépítési erőfeszítéseket kell, hogy segítse. Alapvetően meg kell teremteni a jogállamiság alapvető köveit, ennek megfelelően kialakítani az állami struktúrát. Észtország nevében én azt tudom mondani, hogy a demokratikus intézményrendszer kiépítése ugyan időigényes, egyrészt tehát türelemre van szükség, de emellett arra is szükség van, hogy egyértelmű elkötelezze magát a Nemzeti Átmeneti Tanács a demokrácia, a jogállamiság, illetve az emberi jogok tiszteletben tartása mellett. Köszönöm szépen. A zöldek nevében Kombendit úr, négy percben. Tisztelt elnök asszony, elnök úr, egy kicsit szeretnék Líbiáról, Szíriáról, a közel-keletről szólni, mert úgy tűnik összekeverednek a dolgok egy kicsit. Nagyon egyszerűnek gondolom Líbia helyzetét az EU szempontjából, mert egyrészt jól reagált az EU a hezitálás, a habozás után az Európai Parlament, ahogy hallhattuk az imént, tulajdonképpen kénytelen is volt elismerni Libiának a függetlenségét, és továbbra is fontos, hogy nagyon nyílt vitát folytassunk, és egyeztessünk a frissen kinevezett átmeneti kormányjal az ideiglenes kormányjal, mert Egyiptomban, Tunéziában problémák vannak, és mi lesz holnap Líbiának az alkotmánya? Ez nagyon nehéz kérdés, és nem lehet azt mondani rájuk kényszerítve a dolgokat, hogy itt nincsen demokrácia, Inkább mondjuk azt, hogy az Európai Unió pozitív szerepet játszhat a befektetések, a gazdaság fejlesztésével, és nem ideológiai, hanem valódi technikai segítségnyújtással. Tehát egy nem létező államot kell kiépíteni. Nincs valódi pártpolitika, politikai sivatag van, tehát kis csoportok vannak, és egyének, valamint gerillák. Hogy lehet őket civilizálni? Az Európai Uniónak kell befolyást gyakorolnia ezen a téren. Egy háború utáni civilizációs feladat előtt állunk, és ez nem egy könnyű feladat. Hogyan lehet begyűjteni a fegyvereket? Hogy lehet megszervezni a civil társadalmat demokratikus elvek alapján? Ezért fontos, hogy a parlament, a bizottság és a tanács is mélyreható egyeztetéseket folytasson azzal kapcsolatban, hogy mi lesz az ország jövője, és el kell ismerni, hogy az utóbbi öt évben bizony kudarcot vallottunk ezekkel a diktatúrákkal kapcsolatban. Most végre le kéne vonni a tanulságokat az eddigi kudarcokból, és fel kell vállalnunk ezen országok felé a felelősségünket. Szíriával kapcsolatban úgy gondolom, hogy a parlamentnek messzebbre kellene mennie a szankciók területén. Én úgy gondolom, hogy Szíria esetében nagyon komolyak a tétek tehát nem csak a kőolajról van szó, akik ismerik a világbeli fejleményeket, azok tudják, hogy Assaddal eh, nem lesz jövője az országnak. Ugyanakkor a helyzetet meg kell próbálni értelmezni, párhuzamba állítva mondjuk Dél-Afrikának a helyzetével. Tehát Assadnak így vagy úgy valahogyan távoznia kell, és ehhez kellenek a szankciók, és nyilvánvalóan a kőolajra ki kell terjeszteni, de nem csak arra. Az Európai Unió a mai Szíriával kapcsolatban nem folytathatja az eddigi politikát. És végül közel-kelettel zárnám. Ashton főképviselő meg fogja próbálni meggyőzni a palesztinokat, hogy az ENSZ-nél ne kérjék az önállóságuk elismertetését. Ez ügyben is felelősségünk van, mert meg kell mondani azoknak, akik ezt szorgalmazzák, illetve itt is ki kell mondani, hogy mik az alternatívák, és a tárgyalásoknak el kell kezdődni, mert most nincsenek tárgyalások, Izrael nem tárgyal. Tehát oda kell figyelni, hogy a következő két évben, vagy egy évben, fél évben a palesztin területek milyen irányban haladnak, majd ez a kérdés, és a helyzet kulcsa az nálunk lehet, vagy Izraelnél. Azt mondhatják, hogy ez az egész Izrael területe, vagy Palesztina területe, és egy ember egy szavazat alapon kitörhet a háború, vagy apartheid alakulhat ki, és ezért szankciók is felmerülhetnek Izrael szemben. Tehát nem szörnyű feltétlenül a, a jövő, tehát ha azt mondjuk, hogy várjatok és majd meglátjátok Palesztinának, akkor joggal visszakérdeznek, hogy mit fogunk meglátni. Obama elnök például úgy tűnik azon az állásponton van, hogy Izraelt nem lehet tárgyalásra kényszeríteni, és amíg Lieberman úr nem működik közre, addig a palesztinok számára sem javul a helyzet. Köszönöm. Köszönöm szépen, konzervatívok, tanúk úr, köszönöm szépen. A szabad libiai erők felszabadították Tripolit és a legnagyobb városokat, és a Kadafi ellenes erők nagyon kevés nagyon kevés visszaélést követtek el ellentétben a Kadafi erőkkel, és Kadafit végre megdöntötték, ebből világos, hogy a libiai nép plurális demokráciát szeretne létrehozni. Nem tudom, hogy ez liberális demokrácia lesz -e ezen a ponton, de a tripoli kormányzat még mindig biztonsági fenyegetés alatt áll az ICC részéről, az ECR támogatja a NATO-t és a folyamatos, a folyamatos műveleteket, hogy megvédjék a libiai civileket, és az is fontos, hogy a TNC által vezetett politikai átmenetet támogassuk. Egy több mint 40 éves diktatúrát kell lebontani, és létrehozni egy választott kormányzatot, amely legitim és konszenzuson alapul. Nagyon büszke lehet az Európai Unió az egységes fellépésére. A brit miniszterelnöknek, David Cameronnak gratulálni kell, hogy Sarkozy elnökkel együtt a nemzetközi közösségben bevetették a hatásukat, illetve azt is el kell ismerni, hogy nem csak egy háborúból kell újra, újraépíteni Líbiát, hanem újra kell építeni a civil és politikai intézményeket is, és minden támogatásra szüksége van az országnak, hogy újra képítsék a biztonsági szolgálatokat, illetve egyéb szolgáltatásokat az állampolgárok számára. Sok tripoli lakosnak még tiszta ivó vízhez sincsen hozzáférése. El kell ismernünk a TNC-t, mint legitim hatalmat Líbiában. Újra kell indítani az olajtermelést, ezzel Líbia gazdag országá válhat. A, az eszközbefagyasztás eh, is egy helyes lépés volt, és az is szükség, hogy szükséges, hogy eh, a libiai pénzügyi befektetőket nyomozásnak vessék alá, és feltárjuk, hogy hová tűntek a milliárdok Kadafi kormányzása alatt. Biztosítani kell, hogy a környező országok, Niger, Algéria, amelyek szövetségesek voltak Líbiával, emberiség ellenes büntetekért bíróság elé kerüljenek, az ICC előtt, illetve Hágában méltányos és átlátható bírósági eljárásra van szükség. Óriási előrelépések történtek, el kell ismernünk a felkelők bátorságát, a berberek sok szenvedését, és nagyon el kell ismernünk a bátorságukat, amiért a kegyetlen rezsim ellen felléptek a szabadság nevében. Reméljük, hogy megfelelő alkotmány születik majd, és új demokratikus Líbia, modern muszlim ország, amely nem ö, szélsőségesek martaléka. Köszönöm. Grazie per... Köszönöm szépen. A GUE nevében portás úr három percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az arab tavasz idén a legfontosabb világpolitikai esemény. Éppen ezért egyetértek azzal, hogy a Szaharov díjat ennek a forradalmi folyamatnak ítéljük oda. Ennek komoly szimbolikus értéke lehetne. Az Európai Unió és az európai kormányok gyakorlatilag tettes társként együtt működtek a rezsimmel, ami gyakorlatilag lábbal tiporta a jogokat az arab világban a földközi tenger medencéjében mindannyi, mindig is az üzletet részesítettük előnyben, az emberi jogok tiszteletben tartását, a bevándorlók megsegítését. Most azonban a kérdés az, hogy valódi változásokat akarunk-e a civil áldozatok Libyában a rendszerváltozás mellett szálltak sikra, amit a NATO is támogatott. Az ENSZ mandátumát kiterjesztették, és ez egy egészen szörnyű visszaélés a folyamattal. Hiszen végül is nem mi nyertük meg a háborút, hanem a, a forradalom minden bomba gyakorlatilag csak a háborúban résztvevő országok számára jelent majd szerződéseket, amint a béke folyamat beindul. Engem más dolgok is foglalkoztatnak. Azt szeretném, hogyha a Nemzeti Átmeneti Tanács a nemzeti megbékélés mellett kötelezné el magát, különösen ami a az emberi jogokat illeti nők és bevándorlók esetében, és az Európai Uniónak ebben kell támogatnia. Minden tavasz előbb-utóbb véget ér, és az ősz váltja fel. Itt több tízezrek menekültek Tunéziába, Egyiptomba, nekik is szükségük van tavaszra. Kadhafi rezsimjének számos áldozata esett a NATO bombázások következtében, és ha megfelelő nemzeti megbékélést akarunk elérni, akkor ezekre is rá kell világítani. Minden demokratikus mozgalomnak valósnak kell lenni, lehetővé kell tenni az emberek számára, hogy saját sorsukat a kezükbe vegyék, és Európának nem szabad beavatkoznia, nem szabad kettős mércét alkalmaznia. El kell ítélnünk a megtorlást Szíriában, illetve Bahreinban is. Biztosítanunk kell, hogy mindenhol mindenki védelmet élvezzen, és csak így lehet sikeres az arab tavasz. Köszönöm szépen. Prover úr következik másfél percben. Köszönöm. Október 5-én 2010-ben Füle és Malmström biztos arról beszélt, hogy Tripoléval jól alakul az együttműködés, és sikerült a bevándorlási áramlat ügyében a határőrizet kapcsán megegyezni. Ambíciózus programot alkottak, és jól alakult az együttműködés. Természetesen ezt félbeszakította a rezsimváltás, változás Tripoliban. Nyilván minél előbb meg kell kezdeni újra az együttműködést Líbiával. A migráns áramlatok kezelése terén és a határőrizetben a terrorizmus elleni küzdelem jegyében és ennyire fontos az új líbiai vezetésnek a támogatása, a szabad választások tartása. Ez lesz az első lépés annak a hosszú folyamatnak, amelyről azt reméljük, hogy valóban demokratikus és stabil államot eredményez hosszú távon. A demokrácia kiépítése sokkal nehezebb, mint a háborút megnyerni, különösen, hogyha az érintett ország már nem is emlékszik arra, hogy mikor volt utoljára a demokratikus kormánya. Tehát a programokat úgy kell alakítani, hogy a civil társadalom gyorsan fejlődésnek indulhasson, és különösen az értelmiség, illetve a pedagógusok kapnak főszerepet ebben. Ők segíthetnek valódi demokráciát kiépíteni az emberek eh, logikájára és érzelmeire építve. Mölcer úr, másfél perc. Elnök, asszony, biztos úr, Kétségtelenül itt bizonyos mértékű káosz követi a konfliktus, és ebben a káoszban azonban sok mindentől függ az, hogy sikerül-e kiépíteni a demokratikus rendszert, illetve attól is függ, hogy a múltat hogyan értékeljük. Például a törökországi tömeg gyilkosság az örményekkel szemben is erre mutatott. A hiátus, a, az átmenet azonban megfelelő programot igényel. A fegyverek még mindig ott vannak, és először is a fiatal, lelkes fiatalokat kell leszerelnünk, lefegyvereznünk és nagyon fontos, hogy elkerüljük, hogy ezek a fegyverek végül is a terroristák kezébe, kezébe kerüljön. Líbia nemzeti büszkeségét is tiszteletben kell tartani, azonban ezt nem szabad összekeverni egyéb törekvésekkel. Az, konkrétan arra gondolok, hogy esetleg iszlamisták ragadhatják magukhoz a hatalmat ebben a vákum helyzetben. A befagyasztott pénzek be felszabadításában ebben segített. Amint ismét beindul az olaj kitermelés, akkor a gazdasági felendülés bekövetkezhet, és ez mindenféleképpen számunkra is kedvező lenne. Köszönöm. Most következnek a további hozzászólók. Brókur két percben. Tisztelt asszony, biztos úr, a diktatúra összeomlása mindenféleképpen jó üzenet, hiszen először is a szabadság szelleme uralkodott el az országon, ugyanakkor viszont ez a NATO nak, illetve az EU egyes tagállamainak is köszönhető. Ugyanakkor a koordinált EU politika a külügyi szolgálat koordinálásában, illetve a szankciók is hozzájárultak eh, ehhez a bukáshoz, és ennek meg lesznek az eredményei. Az átmenet során azonban segíteni kell, ugyanis miután Líbia az olaj bevételekből önmaga is gazdag ország, nem szabad túlzásokba esnünk. Ami az infrastrukturális intézkedéseket illeti, a multilaterális intézkedéseket, Ezeket határokon átnyúló jelleggel kell megvalósítani Észak-Afrikában a déli partnerség keretében. És szeretném inteni a bizottságot arra, hogy a pénzeket ne 60-70 százalékban tanulmányokra fordítsuk, hanem a tényleges, konkrét projektekre helyszínen, és ne várjunk éveket, hanem hogy most történjen valami, annak érdekében, hogy akik a forradalmat megvívták, végre szabadon élhessenek, és a jövőjüket megteremthessék. És végezetül, ami a közel-keleti vitát illeti, itt a két állami megoldást szeretném megemlíteni, a az ENSZ határozatnak ezt a lehetőséget mindenféleképpen meg kell nyitna, nyitnia, és ez azt is jelenti, hogy Izraelnek is lépnie kell, illetve felmerül az Európai Unió egységének kérdése is. Én bízom abban, hogy a fő a főképviselő asszony, aki éppen a közel-keleten jár, a híd építésben segítségre lesz, ugyanis minket komoly történelmi felelősség terhel. Ez nem egy könnyű feladat, de reméljük, hogy a hídépítés megtörténik, és ez a térség jövőjét szolgálja. Grazie. Köszönöm szépen. Panceri úr, két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Annak ellenére, hogy vannak még ellenállási gócok a libiai fronton, amelyek támogatják a régi rezsimet, Kadhafi még mindig szabadlábon van, a TNC-t még mindig agasztja, hogy milyen intézkedések, milyen lépések várhatók Kadafitól. Tehát ezek óriási kihívások még Líbiában. És aztán ott vannak az élelmiszerrel, gyógyszerekkel, közrendel, biztonsággal, költségvetéssel és határvédelemmel, leszereléssel kapcsolatos problémák. Közép és hosszú távon is kell gondolkodnunk azon gondolkodnunk, hogy a választásokat hogyan tudjuk előkészíteni, kapacitásépítésre van szükség gazdasági és társadalmi szinten. A háború után és a válság után, amelyben az Európai Unió is szerepet kapott, azt kell mondanunk, hogy Európa szerepét tovább kell fokoznunk, hiszen nem csak humanitárius feladataink vannak, bár ezek is fontosak, hiszen sok bevándorló van még mindig Libiában, hanem az új geopolitikai térképét is meg kell rajzolni ennek a régiónak. Törökország egyre fontosabb szerepet játszik ebben a térségben. Erdogan úr több arab országot meglátogatott, és a NATO misszió bizonyos országai is nagyon fontos szerepet kapnak majd a háború utáni szakaszban. Vagyis egyfajta versengés alakul majd ki a különböző tagállamok között, és ez lehet, hogy nem szerencsés helyzet, hiszen ez egy versengés az új Líbiáért, nyilván ez gazdasági és energiával kapcsolatos érdekeket is felvet. Kérdés, hogy kik azok, akik Líbia érdekét valóban szem előtt tartják. Az EU szerepét újra kell definiálnunk. Bizonyára nem lesz ez könnyű menet, és tudatában kell lennünk, hogy a demokratikus eredménye mindennek még nem biztosított. Köszönöm szépen. Következő felszólaló két percben köszönöm, elnök asszony. Aston asszony nincsen jelen, ez nagyon sajnálatos, de nyilván elismerjük, hogy fontosabb az a munka, amit a régióban végez, nem csak a béke szempontjából, hanem szélesebb regionális biztonság, stabilitás összefüggésében. A helyzet jelentősen megváltozott az arab tavasz rendkívüli eseményei és azok következményei. Március 8-án, ha jól emlékszem, sokan azt követeltük, hogy az Európai Unió ismerje el a Nemzeti Átmeneti Tanácsot, és mi voltunk az első politikusok polit, az egész világon, akik üdvözölték ezt az új kormányzati formát, és akkor Estin asszony egy kicsit vonakodott attól, hogy kötelezettséget vállaljon ebben az irányban, és ez sajnálatos, hiszen Európa vezető szerepe nagyon lényeges Ezután a francia elnök elismerte az új kormányzatot, úgyhogy ez a ház úgy látszik, hogy nagyon inspiratív vitát folytatott ezzel kapcsolatosan, ami előre mozdította a helyzetet. És ha most azt nézzük, hogy mi történik Líbiában július után, az egész régióban az arab tavasz következményei a stabilitást is alássák. Nézzük meg Egyiptomot, Tunéziát, ott nem sokára választások lesznek. Viszonylag bizonytalan a helyzet, úgyhogy az az én üzenetem, hogy legyünk készen a változásra, de a bizonytalanságra is. A jövő még nem elég világos, néhány hónapja talán jobbat reméltünk, és abban is reménykedem, hogy a ház támogatni tudja azt a konszenzust, hogy a Szaharov díjat az arab tavasz mártírjainak, vezető személyiségeinek kell megítélni. Ez nagyon fontos és nagyon időszerű gesztus volna, amely bizonyítaná, hogy fontos számunkra ez a térség, nem csak Líbia, Tunézia és Egyiptom, hanem az arab világ felmaradó része is. Köszönöm. Grazie, la parola. Köszönöm szépen. Brandner asszony kapja meg másfél percre a szót. Ja, herzlich willkommen. Füle urat külön üdvözlöm. Most a jövő hét az események szempontjából nagyon fontos lesz. Egyrészt hallottunk az ivóvízellátásról, másrészt az iszlamisták esetleges szerepéről. Itt változnak az esélyek, és nem tudjuk, hogy mi a kilátás. És a elkövetkező hónapokban nekünk is reagálnunk kell, de nem várhatunk addig, már most kell jelzést adnunk. Ami a humanitárius segélyt illeti, itt a közvetítésre és a megbékélésre kell helyezni az Európai Uniónak a hangsúlyt, másrészt az EU-nak támogatnia kell az új vezetést az erőszak minden további megakadályozására, illetve a jogállamiság tiszteletben tartására. Ezen kívül az igazságügyi, igazságszolgáltatás reformját is támogatnunk kell, és külön figyelmet kell fordítani azok esetében azokra, akik a leginkább megszenvedik a konfliktust az ország óriási energiaforrásainak megcsapolása igen komoly felelősségeket vesz, vet fel. Az Európai Bizottság kulcsfontosságú szerepet játszhat abban, hogy a vállalatokat a megfelelő magatartásra sarkalja. Köszönöm szépen. Grazie, la parola all'onorevole Koval per... Köszönöm szépen, Kovál úr két percre. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Biztos úr, hogyha megnézzük a forradalom utáni helyzetet Líbiában, akkor azt hiszem, hogy az EU szerepe nagyon fontos, és egységesen kell fellépnünk. Nagyon sajnálatosnak találtam, hogy több különböző hangon szólaltunk meg, és sokkal erősebb a hatásunk, erősebb jelzést tudunk adni, hogyha egységesen tesszük ezt meg. Nem csak Líbia számára, hanem a többi ország számára is. A többi forradalmat megélt, illetve szabadságát elnyert ország számára. Ezeknek a népeknek nagyon fontos az átmeneti időszak, a választásokra való felkészülés, a demokráciának a kialakítása. Ez rengeteg munka, rengeteg támogatást igényelnek az Európai Unió tagállamaitól. Egyértelmű üzenetet kell adnunk számukra, hogy tisztában vagyunk vele, hogy hogyan tudunk segíteni, és utat kell mutatnunk. Példát kell mutatni mások alapján, mert a világban számos ország végigment már ezen a folyamaton emlékezzünk Líbiára, illetve a többi országra, hogy azok a fiatalok, akik tüntettek a szabadságért, szeretnék ezt elérni. Úgy érezték, hogy nincsen jövőjük a hazájukban, és az országuk sorsát szerették volna megfordítani. Tehát erre is gondolni kell, emellett a humanitárius kérdésekre, az ivóvíz ellátásra, de emellett az oktatás, az egyetemekre is, és arra, hogy akik az életüket kockáztatták, azok ne csalódjanak, ne ábránduljanak ki egy idő múlva, hogy tíz év eltelt, és még mindig nem változott az élet lehetőségük. Az EU-nak itt kell jól teljesítenie. Köszönöm. Grazie. La parola all'onorevole Angurakis per un minuto. Köszönöm, Angurakis úr, másfél percben. A NATO háborúja Szíria és Libia ellen ez a háborús gépezet a bombázásokkal, más katonai fellépésekkel, ezekért a bűnökért ők felelősek. Az ellenzék, a korábbi Kadafi kollaborátorok gyakorlatilag befejezik ezt a taszító feladatot a tagállami kormányzatok szerepét is fel kell fedni. A nemzetközi médiaügynökségek is hozzájárultak a propagandához. Nyilván a cél a gáz és olaj források ellenőrzése, hogy ezt a NATO ellenőrizze, új közelkeletet akarnak, és hatalmat akarnak átvenni Észak-Afrikában és a közel-keleten. A NATO katonai felépése is azt mutatja, hogy a tagállami államok továbbra is imperialista agressziót folytatnak a profit érdekében, az EU monopóliumok érdekében. Egyértelmű, hogy azok az emberek, akik mindezt elkezdték, most győzelmet hirdetnek az ellenzék felett, tehát a NATO és az USA nyert. Meg kell erősíteni a harcot az imperializmus ellen, a NATO-val szemben, és új megoldásokat kell találni a fejlesztésre és a szabadság kivívására. Köszönöm szépen. Köszönöm. Beten úr, egy percben. nincs jelen a teremben, akkor Mauro úr következik egy percben. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr. Szeretném felhívni a figyelmét a holnapi libiai állásfoglalás egy részére. Ez szerint Líbia mérsékelt Mohamedán ország kíván lenni, amelynek az alkotmánya is ezt tükrözi. Ez nagyon fontos, nem csak Líbia jövője szempontjából, hanem az összes mediterrán szomszédos ország szempontjából is. Tunézia és Egyiptom is új alkotmányt fog hamarosan alkotni, Felmerül a kérdés, hogy mindenben mi mit tehetünk. Ebben a nagyon kényes időszakban körültekintőnek kell lennünk, hiszen az új alkotmányok meg fogják határozni több százmillió ember együtt élését. Látjuk például, hogy mi történt Szudánban, a kínai alkotmányjal, a francia alkotmányjal. Pusztán az értékekről beszélni nem elegendő. Fontos azt megvizsgálni, hogy hogyan építjük fel a jövőt közösen. Az alkotmányjogi szakbizottság delegációt, illetve az Európai Bizottság is delegációt küldött a térségbe. Itt nem arról van szó, hogy a libiaiaknak nincs joguk saját alkotmányukat megalkotni, de talán abban segíthetnénk őket, hogyha elmondanák, hogy milyen értékek irányítják a mi alkotmányainkat Európában. De Kaiser per due minuti. Köszönöm szépen, de Kaiser asszony két percben. Köszönöm elnök asszony. Két kérdésem van. Moró és Povera képviselőkkel osztozom ezeken. Az első a sariá, a második pedig a bevándorlás ügyével kapcsolatos Tripoli eseményei azt mutatják, hogy a forradalom győzött, de Líbiában még ki kell várni a végét. Elkezdődött az átmenet, és a sária, amelyet, mint tudjuk, már bejelentettek. Mit is jelent igazából a sária különbözőképpen értelmezik a rezsimek, és eh, káros lehet a nők helyzetét hátrányosan befolyásolhatja, és éveken keresztül harcoltunk a jogaikért, ezek most veszélybe kerültek. Minden nő nevében azt kérem, akik erőszakcselekmények áldozatai lettek, akiknek sérülnek a jogaik, hogy ez ügyben döntést kellene elérni. És Moró úrral egyetértve nagyon komolyan kell ezt tennünk. A bevándorlás a második kérdés. Én voltam az egyik első felszólaló ebben a témakörben, és a Katafi féle visszaélések után kezelnünk kell az emberi jogok helyzetét. Tudjuk, hogy a rezsim megsértette, durván lábbal tiporta az emberi jogokat, és a Szaharán túli afrikai területekről induló bevándorlás komoly gondot jelent, és a fejlődés vethet véget, illetve fékezheti a bevándorlási igényeket. Líbiában például, hogyha sikerül munkalehetőséget teremteni, akkor leköti ez a munkaerőt, és úgy kell tárgyalni, hogy elinduljon ez a folyamat, és az emberi jogok ne sérüljenek, szabaduljanak ki a bebörtönzöttek, és ezt a két témát szeretném, hogyha az Európai Bizottság a parlament támogatásával előrevinné. Köszönöm. Grazie, la parola. Köszönöm szépen. Lochbile asszony, másfél percben. Köszönöm, elnök asszony. A libiai helyzet reményt ad arra, hogy a jövőben nem az erőszak, az önkény lesz mértékadó vagy mérvadó Líbiában, hanem egy új állami szerkezet alakul ki, és éppen ezért nagyon fontos, hogy az EU is biztostsa a jogállamiság megteremtését, amiben a jog előtt minden állampolgár egyenlő. Rendkívül fontos, hogy most ebben a helyzetben erre összpontosítsunk. Különösen kívánatos, hogy Líbia elismerje az egyetemes emberi jogokat, és hogy ezek az alkotmányban is megjelenjenek. Pozitívan értékel, értékelendő a halálos büntetés megszüntetésére irányuló törekvés, és például Törökországban, ahol láttuk, ezek, ez megszűnt a libiai társadalom számára nagyon fontos, hogy szembenézzen a múltjával, és itt is idézhetnénk eredményes vagy kevésbé eredményes példákat a latin-amerikai diktatúrákból. Az emberi jogok megsértése a közelmúltban is megtörtént, és itt nem pusztán háborús körülményekről van szó. Éppen ezért a jelentésben javasolom, az Amnesty International javaslatát, miszerint mindkét oldalt értékeljük. Tunéziában egy független bizottság fogja elemezni, illetve vizsgálni ezeket a jogsértéseket. Grazie la parola. Köszönöm szépen. Préda úr, másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony hétfőn délután. Azt kértem, hogy ezen az ülésszakon ne csak vitázzunk, hanem határozatot is hozzunk Lébiával kapcsolatosan, és én azt mondtam, hogy szavazzunk erről a határozatról, állásfoglalásról, még mielőtt Kadafit elfogják, vagy mielőtt megszakik az országból. Úgy gondolom, hogy ez a helyzet nem marad így a következő ülésünkig. Ennek ellenére Líbia egyre közelebb kerül egy átmenethez, a demokrácia irányába remélhetőleg. Többen elmondták már a korábbi felszólalók közül, hogy maga Líbia indította ezt a folyamatot, vagyis a libiai polgárok, de az európai országok is fontos szerepet játszottak a nemzetközi konszenzus kialakításában, már ami a katonai beavatkozást illeti, illetve az európai országok is részt vettek a libiai civilek védelmére indított NATO műveletekben. Ennek ellenére óriási felelősség hárul ránk már, ami az intézményépítést illeti, illetve a demokratikus politikai rendszer kiépítését. Biztosítani kell az emberi jogokat, és ezért üdvözlöm Mauro or megállapításait. Tudnunk kell, hogy ez az újraépítés addig nem kezdődik meg, amíg a biztonsági kérdésekre választ nem adunk. Libia újjáépítése a nemzeti kiegyezéstől függ, vagyis ki kell vizsgálni és meg kell büntetni a Kadafi rezsim alatt elkövetett bűnöket, és hozzáférés kell biztosítani az igazságszolgáltatáshoz mindazok számára, akik igazságtalanságokat szenvedtek el a forradalom alatt, függetlenül attól, hogy kik voltak az elkövetők. Köszönöm. Köszönöm. Gváltieri úr kapja meg két percre a szót. Köszönöm szépen tisztelt elnök asszony, 42 évnyi diktatúra után és fél évnyi háborút követően Líbia fordulóponthoz érkezett, és egyben válaszúthoz is. A béke és a fejlődés útja vezet az egyik irányba. A választás a libiai nép kezében van. Kész megoldást senki nem javasol Líbia számára, viszont segítséget ajánl az Európai Unió, és döntő szerepet játszhat a demokratikus átmenetben. Korábban az események margójára szorult az EU, mivel nem értettek egyet a tagállamok a konfliktus során, és aztán meg kell mondjam, a NATO nagyon értelmesen, észszerűen kezelte a helyzetet, és végül az EU is egységes álláspontot foglalt el. Bengáziban megnyitotta a kirendeltségét, illetve Tripoliban az ügynökséget. Reméljük, hogy a külügyi szolgálattal, illetve az ECO-val együtt fog majd működni, és ez pedig erőteljes, hatékony politikával párosulva a nemzetközi közösség jó szándékáról tanúskodhat. Nem szabad az erőfeszítéseket párhuzamosítani. Nyilván hosszú lesz az átmenet, és a nemzeti megbékélés kell legyen a végeredmény, anélkül, hogy további törés vonalak keletkeznének az országban. Úgy kell a haladást, a demokráciát garantálni, hogy a civil társadalom képviselőit is bevonjuk a folyamatba vissza kell állítani a normál állapotokat, illetve a közrendet. És az összetett kérdéseket, a határőrizeti ügyeket, valamint a jogrendszer reformját is végre kell hajtani a lefegyverzéssel együtt. És ehhez egy hiteles úti terv kell a demokrácia kialakulása számára. Párbeszédre lesz szükség, vezető szerepet kell vállalni, és célzott forrásfelhasználást kell biztosítani. A külügyi szolgálat, illetve az EU részéről átfogó megközelítés kell, ezt az Európai Parlament támogatja. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Danzsan úr következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Remélem, hogy az állásfoglalásunk, amiről holnap szavazunk, konszenzust kap Líbiával kapcsolatban, és nagyon releváns lett volna fél évvel ezelőtt is megszavazni ezt. A rendelkezések többsége teljesen jogosnak, igazságosnak tűnik. Elítéljük a Katafi rezsimet, megnevezzük a felelősöket, és a katonai erő alkalmazásának a következményeit helyre kell hozni a civil lakosság körében. Az Európai Tanács és a tagállamok megvitatták ezt a helyzetet, és a nemzetközi közösség fellépésének a gerincét sikerült körvonalazni. Számos európai vett diplomáciai, sőt katonai szinten is a líbiai szabadság elérésében részt. És a franciák, a francia pilóták nagyon sok eredményt értek el, még márciusban, amikor a Katafi féle vérengzésnek véget vetettek, ez Srebrenicára emlékeztethet bennünket, és véget ért Katafi uralma, de a konfliktus még nem ért véget. Komoly kihívás a demokratikus átmenet, és még nem nyertük meg ezt a folyamatot. Késlekedés nélkül segítséget kell nyújtani az Európai Uniónak. A nemzetközi résztvevők mellett a támogatásunkat humanitárius területen és ki kell fejeznünk, és a prioritások között említendő a civil társadalmi mozgalmak felkarolása, illetve a biztonság megteremtése. Mindennek az alapja az kell legyen, hogy a líbiaiak kezében van az átmenet a jövő alakítása. A világ legjobb szándékai sem helyettesíthetik a líbiai akaratot Köszönöm. Grazie. La parola all'onorevole Kopp. Köszönöm szépen. Kiria Proedre. Koppa asszony egy percben. Elnök asszony. Köszönöm. A libiai küzdelmek megmutatták, hogy a jobbik oldal nyert, győzött, de most következik az újjáépítés demokratikus alapokon, de nagyon nehéz helyzetben vagyunk több ezer ember szörnyű körülmények között él, nincsen folyóvíz, nincsen élelmiszer, nincsen gyógyszer. A menekültek is nehéz helyzetben vannak az Európai Unió kötelezettsége, hogy enyhítse ezeket a nehézségeket humanitárius segélyekkel, ez az egyes számú prioritás. De olyan országot kell építenünk, amelynek demokratikus intézményei vannak, jogállamiság érvényesül, a kiegyezés is biztosítható, és ezek olyan kihívások, amelyikkel az Európai Uniónak szembe kell néznie nem tudtunk egységes hangon szólni a libiai háborúval kapcsolatosan, a legtöbb munkát a NATO-nak kellett elvégeznie, és most új Líbiát kell építenünk, ez most van születőben, és remélhetőleg az emberi jogok jobban fognak érvényesülni. Köszönöm. Köszönöm. Fiszász úr másfél percben. Köszönöm, elnök asszony. Saj, szerencsére a nemzetközi közösség segítségével a libiai nép le tudta győzni a Kadafi diktatúrát, amely súlyos emberiség elleni bűncselekményeket követett el. Mindezzel együtt a legfontosabb ebben a pillanatban az, hogy elsősorban az ország újraépítésére koncentráljunk, hogy Libia valódi demokratikus állam legyen és jogállam megfelelően kell szabályozni az infrastruktúrát, a vizet, az áramot és az olaj kitermelést, és megfelelően kell leszerelni az harcoló feleket, illetve begyűjteni a fegyvereket, ezzel biztosítandó a stabilitást. Nem szabad megfeledkeznünk, hogy támogatni kell ezeket az országokat, és azt is el kell kerülni, hogy visszakerüljenek a zsoldosok és a Kadafihoz hű fegyveresek Líbiába, tehát megfelelő rendet kell biztosítani, és mindenkinek a hazatérést biztosítani kell. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm szépen. Buszotél úr, másfél percben. Libiában egy álom vált valóra, és szeretnék gratulálni a libiaiaknak határozottságukért, elkötelezettségükért. Szeretném a szolidaritásomat is kifejezni azon családoknak, amelyeknek tagjai áldozatul estek a forradalomban. Az EU támogatta elsőként a repülési tilalmat, illetve a Nemzeti Átmeneti Tanácsot. Most azonban segítséget kell nyújtanunk a libiaiaknak, hogy előre léphessenek, és egy olyan országot alkothassanak, amely az jogállamiságra, a demokráciára, illetve a szabadságjogokra épül. A normál helyzetet, a normál életet kell helyreállítani, biztosítani kell az alapvető igények, az egészségügyi szolgáltatások, az ivóvízellátás, az áramellátás helyreállítását, ki kell építeni a demokratikus intézményrendszert, tiszteletben kell tartani a törvényeket, a végrehajtói, az igazságszolgáltatási rendszert. Tehát ebben segíthetjük Líbiát, és minden lépésben, ami a demokráciához vezet. Grazie, la parola all'onorevole Svensson per un minuto. E Köszönöm szépen, Svensson úr, másfél percben. i den här resolutionen verkligen förverkligas. Köszönöm szépen. Remélem, hogy ezek a remények, kívánságok megvalósulnak majd, és konkretizálódnak Líbia jövője formájában. Elnök asszony, annyit szerettem volna még hozzátenni ehhez, hogy az Egyesült Államok komoly szerepet kapott, és az Európai Unió is felzárkózott, felnőtt a feladathoz. Eleinte nem voltunk egységesek, de aztán végül sikerült egységes álláspontot kialakítani, levonva a tanulságokat Libia helyzetéből. Stabilitás nem képzelhető el demokrácia nélkül. Alapvető az, hogy az alkotmány létrejöjjön Líbiában, és kellő hangsúlyt adjon a demokráciának. Mert a demokráciára kell, hogy épüljön az új Líbia Kadhafi el kell, hogy hagyja az országot, illetve bíróság elé kell, hogy álljon. És Líbia és az EU kapcsolatait egyértelművé kell tenni. Nem szabad, hogy a kőolaj szállítás legyen ennek az alapja, hanem éppenséggel a líbiai demokrácia kialakulása. És egy kolléga, Dometelevics úgy fogalmazott, hogy a félelem nélküli szabadságot kell megteremteni Líbiában. Köszönöm. Grazie, ora gli interventi. Köszönöm szépen. Most akkor a spontán hozzászólások következnek. Elsőként Kiene asszony egy percben. úgy tűnik nincs itt, úgyhogy Kelly úr. Mindannyian igen komoly történeteket hallottunk, és jó, hogy vannak pozitív történetek is. Nagyon jó hallani, hogy Kaddafi diktátor kénytelen volt elmenekülni az országból maximálisan támogatjuk a forradalmat, NATO-t, a NATO fellépést, és a támogatásunkat továbbra is fenntartjuk. Köszönet illeti Sárközi elnök urat és Cameron miniszterelnököt a kezdeményező szerepét. A jövőre nézve Líbia számos előnyel rendelkezik megfelelő erőforrásokkal a jövője biztosítása érdekében, és komoly olajkészletekkel, ami a jövőben megteremtheti a magas életszínvonal alapját. Ashton asszonynak nagyon komoly szerepe lesz a stabilitás megteremtésében, illetve annak biztosításában, hogy demokratikus kormány alakuljon Líbiában. Köszönöm szépen. Köszönöm, Nédelcseva asszony következik. Elnök asszony, Líbiában új országot kell építeni. Hogy ez sikerüljön, Kadhafi rendszerének véget kell vetni. Természetes, hogy a civil társadalomnak továbbra is veszély fenyegeti. Az első időszak után a pártokat kell beindítani, a NATO beavatkozásának köszönhetően polgárháború osztotta meg az országot, és először meg kell békülni, különben nem léphetnek tovább. És az átmeneti tanácsra hárul ennek a vezetése, hogy lefektesse a szilárd demokratikus alapokat, és igazságosan biztosíthatjuk majd az ország fejlődését nem csak anyagi segítséget, hanem demokratikus támogatást is kell adni. Köszönöm. Grazie, la parola all'onorevole Nede. Köszönöm szépen. Nedveleuva asszony. Vážení kolegovia, Libi... Köszönöm szépen, kedves kollégák. Libia jelen pillanatban válaszút előtt áll. Két héttel ezelőtt befagyasztották a libiai cégek számláit, nem tudják folytatni a működésüket. Kialakulhat a demokrácia is, ha minden jól működik, de tudjuk, hogy az ilyen rendszerváltás nagyon nehéz folyamat. Nézzük meg az iraki háborút. Ez sem hozott túl sok eredményt, és még mindig kritikus a helyzet Irakban. Ezért nagyon fontos nyomon követni a libiai fejleményeket, és mindent megtenni annak érdekében, hogy megelőzzük a vérontást. Teljesen egyetértek Esten asszonyjal, valóban itt az ideje, hogy átadjuk a hatalmat a libiai népnek. Nyilván nagyon nehéz időszak volt ez Libia és a nemzetközi közösség számára egyaránt. Grazie, la parola all'onorevole Pascu. Köszönöm, de Pascu úr. The situation in Libya enters... Tripoli után nagyon nehéz, nagyon nehéz eh, helyzet alakult ki Líbiában. A CDR eh, Egyiptomban vagy Irakban, eh, ahogyan működik, láthatjuk, hogy hogyan vettek részt a győzelemben a különböző felek, a lojalisták, a Kadafi támogatók még mindig szabadlábon vannak, ezért ez tovább bonyolítja a helyzetet. Az államépítésnek meg kell indulnia, de ez nem lesz egy egyszerű folyamat. Azonban van egy külső aspektus is, vagyis hogy hogyan lehet támogatást biztosítani és kimaradni a konfliktusból, hiszen a bilaterális és a multilaterális eszközöket össze kell kombinálni, össze kell egyeztetni ebben az új szakaszban a NATO fellépése nagyon érzékeny kérdés. Köszönöm a figyelmet. Grazie, la parola... Köszönöm szépen. Mávro Mikolász úr következik. Tisztelt elnök asszony! Azt szeretném elmondani, hogy az újjáépítés Líbiában, ahogy a többi képviselőtől hallhatok, az EU segítségét, támogatását igényli. Ehhez pedig együtt kell működnünk az EU-n belül, és az arab országok számára segítséget kell nyújtanunk, úgy általánosságban, hogy az országokat újjá tudják építeni. Nyilvánvaló, hogyha mi nem tesszük, ezt meg nem nyújtunk segítséget, akkor más országok közbelépnek majd, és ők végzik el ezt a munkát. Nézzük meg, hogy Törökország milyen szerepet kíván betölteni a közel-keleten például, és hogy vezető szerepre tör a libiai újjáépítésben. Nekünk is lépnünk kell az EU-n belül. Emlékeztetném Törökországot, hogyha be akar lépni az Európai Unióba, akkor segítenie kell ezeknek az országoknak, különösen Líbiának. Vole Sargentini. Sargentini asszony. Köszönöm szépen. Az arab tavasz visszhangjai a külpolitikánkban gyűrűznek tovább, és komoly kihívásokat vetnek fel demokratikus követelésekkel lépett fel a nép Líbiában, Tunéziában, Egyiptomban a prioritásokat. Meg lehet már is határozni humanitárius segítséget, demokratikus támogatást és intézményi támogatást kell biztosítanunk. Két eszközt kell igénybe venni az Európai Unió számára, illetve részéről a földközi térség és a szomszédsági politika keretében tudunk lépni. Határon átnyúló szomszédság és partnerségi támogatást kell nyújtanunk. Konkrét projekteket kell finanszíroznunk, beruházásokat, a társadalmi kohéziót kell elérni, és a földközi tenger térségének az egészét el kell indítani a fejlődés útján ehhez együtt kell működni, pragmatikusan, a helyi igényeknek megfelelően, és hogy a polgárok érzékelhessék, hogy az Európai Unió kész segíteni. Grazie, la parola ora l'onorevole Sargentini, prego. Akkor most következik Sargentini asszony. Köszönöm. Tavaly ugyanebben az időben 60 millió eurót hagyott jóvá a parlament, amit a bizottság Libiának szánt a bevándorlási helyzet megsegítésében, tehát a libiai déli határ megvédésére. Ugyanakkor ezen a menekültek a Száhel országokból a diktatúrák elől menekültek. Etiópok, szudániak, kb. 5000 menekültről volt szó. Én szeretném megkérdezni a bizottságtól, illetve konkrétan a tanácstól is, hogy őket nem lehetne áttelepíteni Európába, illetve a második kérdésem, hogy mi történt azzal a 60 millió euróval, amit Libyának adtunk, mire fordították ezt az összeget. Elnök asszony, köszönöm. Ferreira úr, köszönöm, elnök asszony. szemtanúi voltunk a NATO erők, a NATO bombázások által okozott vérontásnak, ártatlan polgárok meggyilkolásának. Ez sajnos a kínos igazság. Sokan megpróbálták kifosztani az országot az újjáépítés jegyében. Olyan országot kell felépíteni, ami nem fosztja meg az embereket a forrásaiktól, mert az egyébként szembe menne az ENSZ emberi jogi nyilatkozatával, illetve a 973-as határozatnak. Fel kell lépnünk az amerikai és európai imperialisták háborújával szemben. és el kell ismernünk az önrendelkezés jogát. Elnök, kérem tartsák a hozzászólási időt. Pán komisszár. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr. Líbia a polgárháború után olyan helyzetben van, amikor már nem katonai segítségre van szüksége, hanem konszolidációra. A háború előtt Líbia gazdag ország volt. Ennek ellenére most a mi segítségünkre szorul, a háború tépázta ország állampolgárai hiányában vannak az élelmiszernek, a víznek, az energiállátásnak, és ez paradox helyzet, fosztogatások történtek, újra kell építeni a közigazgatást, a biztonsági szer szolgálatokat, illetve szolgáltatásokat. Nagyon nagy a bizonytalanság az országban, újjáépítése van szükség, és ilyenkor segítőkezet kell nyújtani a libiai nép felé, az alapvető szükségleteiket kell kielégíteni, illetve a demokratikus társadalom és intézmények kiépítésében kell segíteni a libiai népet. Tudatában kell lennünk, hogy a libiai népnek nyújtott segítségünk hosszú távú segítség kell, hogy legyen. Nyilván nem akarjuk sorsára hagyni az országot. Köszönöm úr. Köszönöm. Libiának jogállamnak kell lennie, valóban a, az jó hír, de a sári alapján kevésbé jó hír. A Mustafa al-Jalil a korábbi Gaddafi rezsim igazságügyminisztere volt, és ez aggasztó. Itt tiszteletben tartva minden, ami itt elhangzott, a meg kísérelt kapcsolatba lépni Kadhafival, és ugyanakkor Schröder, Berlusconi, Sárközi szoba állt Gaddafival, nem szakította meg a kapcsolatot vele, és rádiotechnológiát is exportáltak. Libiát abban kell támogatni, hogy pluralista és demokratikus jogállamot építsen ki, ami tiszteletben tartja az emberi jogokat, hogy jó partnere lehessen és legyen Európának. Köszönöm szépen. Bronz úr következik utolsóként. Köszönöm. Kathafi rettenetes tirannus volt, nem kell vele együtt érezni ahhoz, hogy támogassuk a felkelőket ambíciózus a cél, hogy csak aranyért cserébe kereskedjenek, és kihagyják a dollárt. Ellen Duncan megállapodásra jutott a vitállal és az átmeneti tanácsal. Ennél dolgozott korábban, ennél a cégnél is a vitol. A világ legnagyobb olajfinomítója, és monopoljogokkal rendelkezik a líbiai olaj tekintetében, és eh, kiderült, hogy Izraelt fenyegeti eh, ez a politika, és más országok is felzárkózhatnak hozzá, eh, járulhat ez a háborús veszélyfokozódás fokozódásához. Köszönöm. Köszönöm szépen. Füle, Ekmerus Epitropész. Füle biztos úr a bizottság képviseletében. Ő következik. Madam President, uh, uh, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kétszeres örömért ma. Először is részt vehettek ebben a vitában az Európai Parlament képviselőjével, illetve az a főképvi képviselő asszony képviselőjével együtt. Ez is megmutatja, hogy milyen integrált megközelítésben dolgozunk a külügyi szolgálat és a bizottság együttműködésében. Másodszor is az is lényeges, hogy ezt a vitát a korábbi vita fényében értékeljük, a márciusi közleményünk a demokráciával és a jóléte kapcsolatosan. Ebből is látszik, hogy a fejlemények hogyan tükröződnek a vitákban, és hogy milyen alapelvek érvényesülnek egyre inkább ebben a régióban. Ezeket már a közleményünkben is összefoglaltuk. Nagyra értékelem, hogy erőteljes üzenet bontakozik ki ebből a vitából. Az Európai Uniónak erős érdeke az új Líbia megszületése. Egy olyan Líbiáról beszélünk, amely demokratikus és teljesen integrált a nemzetközi és az euromediterrán térségbe. Három dolgot szeretnék kiemelni a segítségnyújtásunkkal kapcsolatosan. Még Tripoli elesése előtt megkezdtük az átmeneti kormányzattal és a civil társadalmi szervezetekkel az egy, egyeztetést, technikai segítséget nyújtottunk, és nyújtunk az állami intézmények és a közigazgatási kapacitás kiépítésére, az emberi jogok és demokratizálódás, tiszteletben tartása, kapacitásépítés, civil társadalom kiépítése, oktatás kiépítése, iskolák újraindítása, az egészségügyi ágazat sürgős igényei, illetve a bevándorlók és a belső menekültek helyzetének rendezése. Ezek azok a területek, ahol segítséget kívánunk nyújtani. Libiában nagyon gyorsan változott a helyzet azóta, hogy augusztus végén az ellenzéki erők elfoglalták Tripolit, erre szeretnék másodszor kitérni. 2011. szeptember 1-én nemzetközi állam és kormányfői konferencia történt nemzetközi intézmények részvételével, illetve a libiai átmeneti kormányzat részvételével Párizsban, és ezt támogatta a, az átmeneti kormányzat működését. Más a következő napon egy stabilizációs reakciós csapat csoport állt össze, és kialakította a krízis utáni szakasz szükségleteit, illetve a pénzügyi segítségnyújtásra vonatkozó terveket. Ezeken a megbeszéléseken az Európai Bizottság elnöke, Barozó úr is részt vett, és a többi résztvevővel egyetértett abban, hogy milyen fontos kihívás a stabilizáció Libiában a háború után, és egy tanulmányt is jóvá hagytak a stabilizáció kihívásairól a háború utáni Líbiában, biztosítandó, hogy, illetve én arról is gondoskodni fogok, hogy a kedves képviselő hölgyek és urak megkaphassák ezt a tanulmányt. Nagyon erőteljes üzenetek érkeztek az NTC-től is, vagyis az átmeneti kormányzattól, vagyis, hogy az adományozók szoros koordinációja meg fog történni, az Európai Uniónak ebben fontos szerepe lesz, illetve a Világbanknak is. Pragmatikus, operatív és szelektív megközelítést kell biztosítani a szükségletek felmérésében, és libiai prioritásokat kell figyelembe venni a második szeptemberi konferencián. Az Európai Unió is részt vett, és a szektorális vezetést kell kialakítani, a nőket is be kell vonni a vezetésbe, a média helyzetét rendezni kell, és ezeket a döntéseket az új libiai hatóságok is jóvá hagyták, vagyis hogy ezeket a feladatokat kapja meg az Európai Unió. Ahogyan elhangzott a közös ö, külügyi szolgálati misszió szeptember 11-én indult, előkészítendő a szükséglet felmérést az Európai Bizottság készen el arra, hogy mozgósítsa a libiai hatóságok kérésére további technikai segítségnyújtási kapacitásait, illetve szakértői kapacitásait, és 2011 és 13 as időszakban 60 millió eurót irányoztunk elő Líbia támogatására, az új libiai hatóságok segítésére. Ezzel azt próbálom mondani, hogy megelőztek minket az események, és gyorsabban változtak az események, mint ahogyan ki tudtuk volna osztani a pénzügyi erőforrásokat. A vita során feljegyeztem sok nagyon konstruktív javaslatot például Brandner asszony felvetését a kiegyezéssel kapcsolatosan, illetve azzal kapcsolatosan, hogy minden ki, aki erőszakos cselekményeket követette, bíróság elé álljon, illetve hogy kidolgozunk egy etikai szabályzatot. Mauro úr beszélt elképzeléséről arról, hogy közös helyzetfelmérő csoportot kell kialakítani, illetve Dekézer asszony a bevándorlók szükségleteiről beszélt, tehát egy más nézőpontból világította meg a kérdést. Alaposan meg fogom vizsgálni ezeket a felvetéseket a külügyi szolgálat szakértőivel együtt, de nyilván a korábban említett alapelveket mindig figyelembe kell vennünk. Harmadik és utolsó észrevételem. Libiában nagyon gazdag erőforrások vannak, a gyors eszköz befagyasztás biztosítani fogja a gazdaság újraindítását, de biztosítani kell az olaj és gáz erőforrások megfelelő kezelését is. A stabilizációs szakasz lejártával a bizottság számára nagyon fontos, hogy a hosszú távú EU-Libia kapcsolatokat is megalapozzuk. Ennek egy megállapodás kell, hogy legyen az eredménye, olyan megállapodás, amely egyébként a többi szomszédos földközi tengeri országgal életben van az Európai Unió részvételével. Ez erőteljes jelzés lesz az Európai Unió részéről, hogy erős partnerséget kívánunk kialakítani Líbiával, amelynek alapja a kölcsönös tisztelet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Na, engedjék meg, hogy most átadjam a főképviselő képviselőjének a szót. Dogi Elevics úr kapja meg a szót. Mrs. President, Commissioner. Tisztelt elnök asszony, Füle biztos úr, tisztelt képviselők! Azzal szeretném kezdeni, hogy szerintem a mai vita azt bizonyítja, hogy az európai stratégiánk és a nemzetközi közösség stratégiája is az utóbbi hónapok során Libia ügyében pozitív eredményekkel járt. És úgy gondolom, hogy Líbia valóban fontos próbaköve volt az európai külpolitikának. A az új szakaszba érve, és sikerült ezt a próbát megfelelően kiállnunk. Líbia nem csak egy távoli ország, ahol harcok folynak, hanem sikerült azt tudatosítani, hogy az Európai Unió közvéleménye számára is egy nagyon fontos kérdésről van szó. Líbia egy olyan ország, ahol az európaiak érdeklődéssel nyomon követik a fejleményeket, és várják a kedvező végkimenetelt. Ez természetesen plusz feladatokat ró ránk az Európai Unióban, és a feladatot nagyon komolyan kell vennünk. Támogatnunk kell a líbiaiakat az új függetlenség eredményének a kiépítésében, illetve a nehéz átmenet körülményei között. A Líbia támogatására irányuló erőfeszítések a civil társadalmat és a kormányokat, a vállalkozásokat és a diplomáciai résztvevőket is érinti. A főképviselő asszony ezt messze menően támogatja, és a külügyi szolgálat is ezt képviseli. Számos felszólaló felhívta arra a figyelmünket, hogy az emberi jogokat megsértették, és hogy ennek a veszélye továbbra is fennáll. Hogyha ismerik főképviselő asszony állásfoglalását erről a kérdésről, akkor tudják, hogy ő nagyon komoly, súlyos ügynek tekinti ezt. Európai szempontból a helyzet értékelésének egy alapvető szempontja. És a TNC számára is első rendű feladat, hogy a nemzetközi normákat mindenkor tartsák be. Ugyanez érvényes a másik oldalon is. Egyértelmű, hogy az emberi jogoknak a kérdése az Európai Unió Líbiával kapcsolatos politikájának a központi ügye. Ezzel szeretném zárni elnök asszony szavaimat. Köszönöm szépen a vitát, és várom a holnapi állásfoglalást. Remélem el fogják fogadni. Köszönöm szépen. Ezzel a vitát le is zártuk. Hat állásfoglalás tervezet van, amiről holnap